Bene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 Presidenza del gruppo 2. Ok, quindi cominciamo. Bene, colleghi. Kedves kollégák, kezdjük el a szavazást. Ezelőtt azonban Zimmer kollégának adom meg a szót. Madame, euh, Madame la Présidente, au nom du groupe... Elnök asszony, a szocialisták nevében nagy aggodalmunknak szeretnék hangot adni azzal kapcsolatban, hogy a magyar parlament elfogadott egy alkotmánymódosítást, amely nem egyeztethető össze az európai alapjogokkal és értékekkel. Ugyanezt a, megköze, ugyanezt az aggodalmat fejezte ki az Európai Bizottság és a Tanács is, és ezt visszhangozza a magyar lakosság. Azt kérjük, hogy a Libe szakbizottságot hívjuk föl arra, hogy, az Euró- hogy a magyar alkotmány alkotmánymódosítást vizsgálja meg, amelynek keretében vizsgálják meg azt, hogy ez megfelele az európai alapjogoknak és értékeknek, és a Velencei Bizottságot is arra kérjük, hogy vizsgálja meg azt, hogy ez az alkotmánymódosítás megfelel-e a Velencei Bizottságot alapító okiratnak, ahogy ezt kért az Európai Parlament elnöke is. Uh, non era un point of order. Onorevole Zimmer, prego. Köszönöm szépen. Van még egy ügyrendi kérdés. Zimmer asszony. Äh, elnök asszony! Szeretném felhívni a figyelmet a tegnapi ülés megnyitására, illetve arra szeretnék visszatérni. A frakcióm nevében szeretném elmondani, hogy az elnök nyilatkozatával összhangban, valamint abban az ügyben varó eljárást, hogy négy képviselőt kiutasítottak a száheli övezetből, nem utazhatnak oda. Ebben az ügyben úgy gondolom fel kell, határozottabban kell fellépni. A parlament elnökének fel kell vennie a marokkói hatóságokkal a kapcsolatot, és még egyszer meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények között tud az Európai Parlament hivatalos delegációja a száheli övezetbe Marokkóba utazni. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen, Zimmer asszony. Fogjuk értesíteni az elnök urat. Köszönöm, Ferhofstadt úr. Uh, kedves kollégák, kedves elnök asszony, néhány perccel ezelőtt volt egy felszólalás a magyarországi helyzettel kapcsolatosan. Ez is világosan mutatja, hogy uh, a magyar alaptörvény negyedik módosítása révén, amelyet tegnap elfogadott a magyar parlament, megsértik az alapvető európai értékeket. Én azt kérném öntől, elnök asszony, hogy a holnapi napi rendre tűzzük ki Magyarország ügyét. Amikor a bizottsággal és az ír soros elnökséggel folytatunk eszmecserét. Miért mondom ezt? Azért, mert a szerződés hetedik cikke nagyon világosan fogalmaz. A tagállamok egyharmada napirendre tűzheti ezt az ügyet. A bizottság megteheti, talán Reding asszony egy órán belül el is intézheti ezt, hiszen a kollégium ülésezik nem sokára, a hetes cikk egyes bekezdésének megfelelően elindíthatjuk az eljárást Magyarországgal szemben, vagy megteheti ezt az Európai Parlament is. De egy dolog nem történhet meg, nevezetesen, hogy ez a Strasburgi plenáris ülés úgy érjen véget, hogy a parlament Magyarország ügyében nem hoz döntést, és az Európai Bizottság nem cselekszik, és nem cselekszik a tanács sem. Így nem érhet véget ez az ülés. Az, ami történik a következő. Orbán úr markába nevet, viccelődik rajtunk azáltal, ahogyan eljár. Kedves barátomat, Dól urat is megkérdeztem ezzel kapcsolatosan. Egy hónappal ezelőtt Berlusconi úrral kapcsolatosan nyilatkozatot tett. Remélem most elég bátor ahhoz, hogy megtegye a lépéseket, és a néppárt a továbbiakban ne támogassa Orbán urat az európai értékek megsértésében. Continue. My request is that you put it on the hát, agenda. Én tehát azt kérem, hogy tűzzük napirendre ezt az ügyet. Köszönjük, képviselő úr! Teljesen világos, hogy mit akar mondani, Szájer úr, rendi kérdés? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaink! Hallottam, figyelemmel kívért, kísértem a liberálisok és a szocialisták hozzászólását Magyarországgal kapcsolatban. Én komolyan veszem ezt, mert az Európai Unióban komolyan kell venni egymást. Ha csak nem, lát, nem azt látjuk, hogy a szocialista és a liberális kollégák vakok, akkor, amikor olyan országokban, ahol liberális és szocialista kormányok vannak hatalmon, emberi jogi jogsértésekre kerül sor. Egyértelmű eh, kettős mérce uralkodik itt az Európai Parlamentben. We never heard... We never heard the intervention. Soha nem hallottunk fellépést Ferhofstadt úr részéről, vagy felszólalást Ferhofstadt úr részéről, amikor például a romániai szocialista kormány megakadályozta azt, hogy az alkotmánybíróság a határozatát közzétegye. Vannak más ö, olyan események, amelyekkel szemben az a ház baloldala kettős mércét alkalmaz. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy az a Magyar Alkotmány negyedik számú módosítása magyar ügy, magyar belügy, mert az európai szerződés negyedik cikke világossá teszi, hogy a nemzeti alkotmányos struktúrák az ország szuverenitásának részét képezik, és ezt senki nem akadály, nem sértheti meg. Ez nem jelenti azt, kedves kollégák, nem jelenti azt, hogy nyilván az alapvető európai közös értékek alkotmányos elveit tiszteletben kell tartani. Azonban a magyar alkotmány öm, negyedik módosítását már benyújtotta a magyar kormány a Velencei Bizottságnak. Az egyetlen hozzászólás sem öm, szólt arról, hogy mi az önök problémája ezzel az alkotmányos módosítással. Mi az a konkrét pont, ami annyira megsérti az európai értékeket. De önök nem említették, mikrofon nélküli hozzászólást hallunk, amit nem tudunk tolmácsolni. This is your answer. Mr. Verhofstadt said... Verhofstadt úr azt mondta, hogy mindent megsértenek, mindent megsértenek, de mit? Pontosan mit? Bekiabálások, mikrofon nélküli hozzászólásokat nem tudunk tolmácsolni konkrétan mondják el, mondja a képviselő, hogy melyek azok a konkrét jogsértések, amelyekre gondoltak. Szájer úr mondja az elnök asszony, kérem zárja le a hozzászólását. Igen, azonnal világosá szeretném tenni, hogy Magyarországot is kötik az emberi jogok és a jogállamiság alapvető elvei, és semmi értelme kettős mércét alkalmazni, el, előítéletes megközelítést alkalmazni egyetlen országgal sem, mert különben egy széthulló unió tagjai lesznek, nem egy összenövőjé. Allora, all'ordine del giorno non c'è un... Nézzük a napirendet. A napirend tervezetben nem szerepel Magyarország, mint napirendi pont. Tavares úrnak adom meg a szót most. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én vagyok a jelentés tevője Magyarországról szóló jelentésnek, amely a demokrácia és a jogállamiság helyzetéről szól. Verhofstadt úr hetes es cikkre, Szájer úr a négyes cikkre utalt, én a kettes cikkre utalnék. A kettes cikk kimondja, hogy az Európai Unió demokrácián, jogállamiságon és alapjogokon alapul. Nem csak a tagállamoknak, a tagállamoknak tiszteletben kell tartani ezeket az értékeket, és az Európai Uniós intézményeknek, tehát a parlamentnek is felelőssége és kötelessége, hogy ezeket az alapértékeket védje és óvja a negyedik alkotmánymódosítás pontosan ezek, ezen alapi értékekre vonatkozik, például a bíróságra, az alkotmánybíróság jogállására, illetve a szólásszabadságra. Négy munkadokumentumot alkotunk már meg a Libén belül, az egy, egyiket az EPP-vel együtt szerkesztettük, ez a bíróság függetlenségéről szól következő jelentésünk, következő munkadokumentumunk a negyedik alkotmánymódosításról fog szólni. Itt közben pedig arra kérjük a bizottságot, hogy kettőzze meg erőfeszítés, erőfeszítéseit ezen kérdéssel kapcsolatban, vizsgálja meg a Magyarország alapjogok helyzetét. Azt hiszem, hogy ezen ö, témán kívül nem sok olyan dokumentum van, vagy nem sok olyan téma van, amire ennyire oda kéne figyelni. Köszönöm, elnök! akkor tudomásul veszem, hogy kérték a napirend tervezett módosítását, ezt továbbítom Schulz elnök úrnak, ő fog dönteni ebben a kérdésben. Most pedig térjünk rá szavazásra. Relazione eh, Correira. Correira jelentés. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa.